Dear colleagues, please. Kedves kollégák, kérek mindenkit foglaljon helyet. Hadd kezdjük. A sajtós barátainkat is kérem, hogy csituljanak el. Nagy örömmel üdvözöljük az EKB elnökét a 2015-ös harmadik monitoring párbeszéden. Nagyon fontos Számunkra ez a lehetőség Mário Drági úrral, és az, hogy halljuk a, az EKB véleményét a világgazdaság perspektíváiról, a feltörekvő piacok gazdaságának növekedési lassulása miatt most nem túl rózsás, különösen Kína miatt, úgyhogy kíváncsian várjuk elemzését arról, hogy milyen kapcsolat van a világ gazdasági kitekintés és az európai helyzet között, ahol a gazdasági fellendülés várhatóan felgyorsul, bár az LKB szerint lassabb tempóban. Ez természetesen a gazdaságpolitikai helyzettel függ össze az eurozónáival, a jelenlegi szemeszter folyamatával, a strukturális reformok kérdésével és eh, a, az EMU irányítás változásaival számos releváns kérdés az előkészítő ülések egyebek között a monetáris politika és a makroprudenciális politika kölcsönkapcsolatát vizsgálta, és most is erre vonatkozóan várunk néhány megjegyzést az elnök úrtól, és természetesen utána jön a kérdés-felelet rész is. Drági elnök úr, köszönöm, hogy eljött, át is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, igen, tisztelt képviselők, tisztelt gazdaság és monetáris ügyi szakbizottság, hölgyeim és uraim! A nyári szünet alatt az uniónak rendkívüli kihívásai voltak. Először is igen hosszú és bonyolult vita folyt az új görögországi kiigazítási programról. Most pedig az EKB kompetenciájához közel álló rész a nagyszámú menekült elhelyezése azoké, akiknek hátra kellett hagyniuk hazájukat. Mindkét esemény, bár rendkívül eltérő jellegű, megmutatta, hogy Európa csak akkor lehet erős, hogyha egységesen a szolidaritás és együttműködés alapján cselekszik. Ez egy olyan tanulság, amelyet az elkövetkezendő kihívásoknál is figyelembe kell vennünk. Ma két fő kérdésről szeretnék beszélni először. A legutóbbi gazdasági fejlemények értékelése és a monetáris politika helyzetének, helyzetére való hatása, másrészt pedig kollégáim is általam benyújtott javaslatok az elnökségi jelentés keretében. Most az első kérdés kapcsán hadd adjak a, az elmúlt meg a júniusi meghallgatás óta e, eltelt eseményekről. Az erősödés jelei láthatók. Ugyanakkor a makrogazdasági környezet egyre nagyobb kihívásokat mutat. Nem a jelzett makroekonomiai előrejelzésben az inflációs ráták csökkenésével a, az ez év elején várható szintek alá mentünk. Az inflációs ráta a nulla közelében marad a közeljövőben, majd az év vége felé várhatóan ismét emelkedni fog. Ha hosszabb távú Hú, hosszabb időre lesz szükség a korábbinál sejteteknél, hogy visszatérjen azokra a szintekre, szintekre amely a véleményünk szerint elfogadható 2%-os szint közelébe ér. A feltörekvő piacokkal kapcsolatban az erősebb euró és az árak csökkenése a, általában jelentik e fejlemények legfőbb mozgató okait. Ennek eredményeképpen a növekedéses inflációs kockázatok növekedtek. Megfelelő bizonyossággal még nem látjuk azt, hogy a várhatóan a várható inflációt követően megfelelő helyreigazítás is követhető mint ahogy azt januárban terveztük. Sokkal több időre van szükség, ami alapján meghatározhatjuk, hogy a növekedés elmaradása a feltörekvő piacokon állandó vagy átmeneti jellegű, és ahhoz, hogy értékeljük, hogy a nemzetközi termékárak csökkenésének mik a mögöttes okai, ugyanúgy, mint a, a súlyos pénzügyi e, turbulenciákat mi váltotta ki. Az összes e, lényeges e, be, beérkező információt elemezni kell, és az ástabilitási kitekintéseket meg kell hoznunk. A monetáris politikai intézkedések jelenleg továbbra is kedvező hatással lesznek a költségekre és a vállalatok, háztartások számára nyújtott hitelek biztosítására. Ezzel el lehetett kerülni a pénzügyi feltételek megszorítását a valós gazdaság számára, annak ellenére, hogy a pénzügyi körülmények rendkívüli mértékben ingadozóak voltak. A belső nemzeti keresleteket a tartós cégfogyasztás, a beruházás ösztönzés, különösen a KKV-k terében kimondottan ösztönző jellegűnek tekinthetők. Az európai gazdaság a külső megrázkodtatásokkal szemben sokkal ellenállóbbá vált. Amennyiben a további kockázatokat megnézzük, akkor a középtávú inflációs inflációs alakulás, hogyha hosszabb távon a jelenlegi tendenciát követi, akkor nem fogunk habozni és közbelépünk. Ehhez ezt szolgálja a beépített rugalmasság. A méreteket, összetételt, a pénzpiacok méretét, összetételét megfelelően tudjuk majd alakítani, akkor, hogyha további monetáris eszközökre, ösztönzőkre van szükség. Tisztában vagyok abban, hogy nagyon sokan tudják, milyen hatása van az alacsony kamatláb környezetnek a pénzügyi stabilitásra. Az ekon koordinátorai ezt az egyik mai témáként is megjelölték. A márciusi meghallgatásra építve hadd húzza még egyszer alá, hogy szorosan nyomon követjük és elemezzük a pénzügyi stabilitásra való hatását, de úgy látjuk, hogy jelenleg ez még nem érezhető. Ha ez a hatás érvényesülni fog, akkor a makroprudenciális politika lesz, az nem pedig a monetáris, amelynek eszközével a kockázatokat kezelni fogjuk. A legutóbbi tapasztalatokra építve elmondhatom, hogy az elmúlt két évben a nemzeti hatóságok Európában aktívan vezették be a makroprudenciális politikai eszközöket, a mm, mm, bérek plafonozását, a mm, jelzálók hitelpiacok átalakítását és a jelzálók kölcsönök összetételét. Ehhez hasonlóan a bankrendszer erősítésének érdekében az országok szisztemikus kockázati puffereket vezettek be a globális szisztemikus bankokkal szemben és más fontos intézményekkel szemben. Mégis ez a ezek a makroprudenciális eszközök lehet, hogy csak a banki ágazatban alkalmazhatók. Valóban van jele annak, hogy a, a gazdaság finanszírozása a nem banki területre tolódott el, a makroprudenciális keret lefedettségét pedig ki kell terjeszteni a bankszektor árnyékára is, annak érdekében, hogy a pénzügyi ágazat kockázatainak egészét ki tudjuk védeni. Néhány szót hadd szóljak Görögországról is. Az elmúlt meghallgatáson júniusban átfogó és tisztességes megállapodást eh, szükségességét hangoztattam Görögországban. A következő időszakban nagyon nehéz volt egy ilyen megoldás, egy megállapodást megkötni, és mindenkinek az erőfeszítéseire szükség volt. Hálás vagyok azért, hogy végül is sikerült megállapodásra jutni. Ha teljes mértékben megvalósítják ezt, akkor az új programmal Görögország újra növekedési szakba léphet, és élvezheti a közös valuta előnyeit. Az LKB e a jogi keret rendelkezéseinek megfelelően részt vett a program megtárgyalásában. Ezen kívül az LKB szorosan nyomon követi a vész likviditási rendszer alkalmazását a szabályoknak megfelelően, és figyelembe veszi azt, hogy a tárgyalások sikeresen lezárhatók bármikor a közeljövőben. Most nézzük a monetáris uniót és a, az elnöki jelentést. A nyári tárgyalásokkal világosá vált, hogy az intézményi keretek még mindig nem felelnek meg az, a közös valuta követelményeinek. Az öt elnök jelentését követően egy közös meggyőződésünknek adtunk hangot, ez pedig az volt, hogy a monetáris unió stabilitásához, prosperitásához egy sokkal egységesebb unióra van szükség. Nem csak ezt a közös meggyőződésünket vázoltuk, hanem bemutattunk egy teljes úti tervet is arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ehhez a célhoz eljutni. Ez az úti terv vezesse most a tárgyalásainkat. Két szempont véleményünk szerint különösen fontos. Az első, az összes szereplő legjobb szándéka ellenére a válság megmutatta, hogy a monetáris uniónak politikai központra van szüksége. Egy olyan központra, amely a lényeges fiskális, gazdasági és pénzügyi döntéseket meg tudja hozni az euró térség egészére, mégpedig gyorsan és átlátható formában. Teljesen demokratikus legitimitással, és a felelősségek világos meghatározásával, amelyet a jog alkotók határoznak meg számára. Ennek szellemében ismételten kértem azt, hogy térjünk el a szabályalapú koordinációtól, és a közös intézményese, intézmények szuverenitását közösen értelmezők. Most arra van szükség, hogy az intézkedéseinkkel tovább lépjünk. Egyértelművé válik a jelentésből, hogy az Európai Monetáris Uniónak eszközeit erősíteni kell annak érdekében, hogy megakadályozza és kezelje a pénzügyi, fiskális kockázat és egyéb kockázatokat. A gazdasági irányítási keret és az ESM, SSM és SRM kialakításával jelentős első lépéseket tettünk a válság megelőzés és a válság kezelő eszköztárunk kialakításához, de még nem vagyunk a folyamat végén. Nagyon fontos, hogy a bankuniót befejezzük, amivel a, az európai betétbiztosítási rendszert is megvalósítjuk. Ez ettől lesz valódi egységes bankrendszer, amely tükrözi az egységes valutát. Nagyon fontos, hogy a bankunió hitelességét is megtámogassuk, és beváltsuk eredeti ígéretét, azaz a bankok szuverén kapcsolatait feloldjuk, és jobban védjük az adófizetők érdekeit. Ugyanakkor természetesen a banki kiágazat és a bankunió keretein túlmenően is egy tőkepiac unió kialakításához is meg kell tennünk a lépéseket a határon átnyúló magán kockázat megosztása terén. Ki kell egyeníteni mindenféle jellegű egyenlőtlenséget, és meg kell akadályozni a válságkörnyezet kialakulását. Ehhez új konvergencia folyamatra van szükség, amely a gazdaság képességeire épül, amely ellenáll a megrázkódtatásoknak, illetve azokból gyorsan ki tud lábalni. Ez nem csak egy morálisan jelentős rendszert, hanem a strukturális reformok szigorúbb irányítását és a fiskális politika szorosabb ellenőrzését is jelenti. Ahhoz, hogy a tagállamok akármilyen jellegű megrázkodtatásokhoz igazodni tudjanak, ahhoz európai szinten a fiskális stabilizációra van szükség. Ha összesítjük ezeket a lépéseket, amelyekkel az Európai Monetáris Uniót le tudjuk zárni, ahhoz az euró régiónak nem csak túlélnie kell, hanem prosperálnia is. Ennek tükrében várom kérdéseiket. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, drági elnök úrnak. Különösen nagyra értékeltem, amit elmondott arról, hogy a makroprudenciális keret fedezetével jelenleg mi a, mik a fejlemények, de teljes mértékben a, a, a gazdaság és politikai és monetáris uniónak ez az intézmény valóban teljes mértékben politikailag legitimált képviselője és központja. Most a kérdések és a feleletek órája következik. Szeretném elmondani a képviselőknek, hogy a következő órákban nagyon szervezetten kell dolgoznunk. Két percet kapnak a kérdezők egyenként, és a válasz után esetleg még öt perc rendelkezésre Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, elnök úr, drági úr, nagyon sok érdekes témáról tett említést, amelyről mindegyikről nyithatnánk eszmecserét. Egy témát szeretnék kiemelni, amely a mi politikai frakciónknak, az Európai Néppártnak nagyon különösen nagy jelentőséggel bír. Az előző évek során sok minden történt, és az Európai Központi Bank is részt vett abban, hogy a piaci ö, turbulenciákat és spekulációkat vissza tudjuk szorítani, különösen a nagyon eladósodott és nagyon kevésé versenyképes tagállamok esetében. Eddig olyan tagállamokról beszéltünk, amelyek nem voltak a legnagyobbak, legsősabbak az, európai, az eurozónán belül, azonban Európai Uniós ö, dimenziókban, hogyha ez elharapózik, akkor az már elviselhetetlen lesz. Véleményem szerint ez a stabilitási mechanizmus nem lesz megfelelő akkor, hogyha a nagy tagállamok is ugyanebbe az eladósodási csapdába kelnek, kerülnek, mit jelent az, hogy intézményes keret? A, azt hiszem, hogy itt egyedül az a megoldás, hogy stabilizáljuk a tagállamok költségvetéseit, ahelyett, hogy mentővet dobnánk nekik. Nagyon fontos tehát a költségvetési fegyelem. Ezért ma azt kérdezném öntől, hogy ön az Európai Központi Bank elnökeként hogyan lép fel azokkal szemben, azoknál az államokkal szemben, amelyek nem törődömségből beszélnek erről a stabilitási paktumról. Pontosan két percben kérdeztem, köszönöm. Most mutattam be azt, hogy mi az úti terv a további integráció felé, és számos alkalommal elmondtuk ezt, hogy egy tökéletesebb uniót kell létrehozni, hogy ezt az Amerikai Egyesült Államok politikusaitól néha halljuk. Tovább kell folytatni ezt az utazást, ehhez bizalomra van szükségünk. És ahhoz, hogy meglegyen ez a bizalom, mindenkinek be kell tartani azokat a szabályokat, amelyeket a magunk számára állítottunk fel. Nem lehet további integrációt elképzelnünk, a szuverenitás és a felelősség megosztását, nem lehet tovább erősítenünk akkor, hogyha meginog a bizalom, és a stabilitás és növekedési paktum csak az egyik aspektus azoknak, azoknak a területeknek csak az egyik része, ahol szükség lenne a bizalom helyreállítására. És van egy általánosabb téma is. A kapacitást erősíteni kell annak érdekében, hogy mindenki megálljon a saját lábán. Mielőtt meg tudnánk állapodni egy közös kockázat viselési rendszerben egy olyan válság esetén, ami bármikor bekövetkezhet az eurozónában. Még van idő kérdezni. Eliza Ferrer a következik. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy még, egy, még egyszer, hogy eljött hozzánk, és köszönöm azt is, amit elmondott. Ön nagyon fontos dolgokat mondott el, és ezek pontosan megfelelnek az aggodalmainknak. Az első kérdésem az első ön által említett területre vonatkozik. Ön mindent megtett, és megtesz azért, hogy megmentse az eurót, és ez eddig sikeres is volt. De a külső környezetünk egy kicsit ingoványossá vált, Kína, Latin Amerika nagyon problémás, és a Fed is emeli a kamatot. A kérdésem az az, hogy az ön szakpolitikája meddig tartja lábon Európát a válság áradata ellenében, mielőtt a közös fiskális politikát megteremtenénk, amit ön már többször ösztönzött. És talán nagyon sokáig fog tartani, mire kialakítjuk ezt a közös háztartást. Mi tehát önnek a rövid távú elképzelése? A második ö, dolog pedig a bankuniót le kell zárni. Nem lehet elindítani ezt a folyamatot, és a közepén visszakozni, és azt, mond, azt mondani, hogy nem akarjuk folytatni. Ez egy nagyon veszélyes játék, de ebbe a játékba bele kell mennünk, mert ez Európát meg, megmentheti vannak itt bizonyos akadályok, amelyeket az Európai Parlament feloldhat, de melyek ezek az akadályok? A minimális betéteket garantálni kell az európai polgároknak, a minimális összegeket, ez a bizalom alapja. Vagyis nem értem, hogy miért zárjuk le ezt a még csak most megkezdett folyamatot, és miért kérdőjelezzük meg ezt az egész projektet. Köszönöm. Köszönöm. Ahogy említettem az előbb, a növekedési kilátások romlása romlo, növekedett, illetve erősödött, mm, de azt is gondolom, hogy még korai a korai azt megmondani, hogy ez egy folyamatos tendencia, vagy csak átmeneti. Azt gondoljuk, hogy ezek a problémák, amelyek a feltörekvő országokban tapasztalhatóak, tartósak maradnak. Ezt lehet e- elmondani. Egy ilyenfajta környezetben az euró er, ö, zóna folyamatosan ö, lábal ki mindennek dacára, noha ez a kilábalás némileg lelassult, de nem nagyon lassult le, ezt meg kell mondanom, csak marginális lassulást tapasztalunk, és azt várjuk az előrejelzéseink alapján, hogy az év további részében, az év hátralévő részében ez a kilábalás, az a lassabb növekedés folytatódni fog. De természetesen nagyon éberen figyeljük ezeket az újabban felbunkanó kockázatokat, és ahogy már elmondtam, reagálni fogunk, ha erre szükség van. Vagyis folyamatosan támogatjuk, a, elősegítjük a növekedést, az alacsony olajárak, a belső áru és monetáris politikánk is elősegíti ezt a lassú növekedést. De minden bizonyal ahhoz, hogy ciklikusan, strukturálisan működjön a gazdaságunk, egy országnak strukturális reformokra van szüksége, vagyis eh, mindig elmondtuk, hogy eh, ez a monetáris eh, politika segített, és talán lehetőségem lesz megvilágítani, hogy ez miért ennyire fontos az euró zónában, de ez a politika nem mindenható, a ciklikus kilábalásból a strukturális kilábalásba nem segítheti át ez a szakpolitika a tagállamokat, csak minden tagállam saját maga segítheti magát. A, a kilábalás konszolidációja a bizalom kulcsa, ennek számos arca van, a bizalomnak számos arca van, a pénzügyi piacokba vetett bizalom kezd regenerálódni 2012 után. 2012 óta folyamatosan javul a pénzügyi piacokba vetett bizalom, ez elmondható. De, mint említettem, a bizalom más elemeken is múlik. Nagyon fontos az, hogy a szabályok abban mindenki higgyen, illetve a további integrációs tervet is komolyan kell venni. És ennek érdekében már lépéseket is tettünk. A bizalom azon a hiten is alapszik, hogy amit megígérnek, az, az teljesülni is fog. Vagyis a pénzügyi unió megteremtődött, és most már úgy kellene folytatni az utat, hogy komoly változtatásokat eszközöljünk a szerződéseken, mielőtt a bankunió megszületne. Ez is része annak a bizalomnak, bizakodásnak, ami, amire szükségünk van. És erre a bizalomra, erre a hitre van szükségünk akkor is, amikor a közös szabályokról beszélünk. Drági úr, görögül fogok beszélni. Drági úr, több képviselő úgy gondolja, hogy az Európai Központi Bank olyan intézkedéseket foganatosít, amelyeknek semmi közük a szerződéseknek, az Európai Uniós szerződésekhez. És, és itt Trisé úr szavaira hivatkoznék, amelyeket az olasz és a spanyol kormányhoz intézett ugye ott a pénzügyi stabilitást kell fenntartani mindenképpen. Görögországban a trojka működött, de itt érdekkonfliktus keletkezett, mivel az EKB függetlensége megszűnt ezzel. És ön is tudja, hogy az eurócsoport nevében tevékenykedett a trojka, és ne felejtsük el, hogy az OMT esetet sem, ahol arra történt utalás, hogy ahhoz, hogy egy EKB intézkedés foganatosítani lehet, lehessen, ahhoz az Európai Központi Banknak távol kell tartania attól a segélycsomagtól magát, amit Görögország kapott. Vagyis a, az államügyész azt mondta, hogy el kell hagynia az EKB-nak a trojkát. És az Európai Bíróság is ugyanezen a véleményen volt, és kihangsúlyozta azt, hogy ha az EKB-t az ö, állam ö, kötvényeket vesz a másodlagos, a szekundérpiacon, akkor ezeket garantáltan be is kell váltania. 2015-ben az EKB az én általam amit módosított elfogadta, és ebben a módosítóban azt kértem, hogy hagyja el az EKB a trojkát. Dragi úr, konkrétan kérdezem, mikor fogja elhagyni az EKB a trojkát, mivel, mint említettem, itt egy érdekkonfliktus áll fenn, és ezáltal a hármas memorandumot kell alkalmazni ami a görög nép további elszegényedését eredményezi. Nos, a, sajnos a bíróság erről semmit nem mondott, nagyon sajnálom. A második, mikor fogjuk elhagyni a, a trojkát, mindig mindig benne marad a, a, a trojkában az LKB, ez biztos. És nem az LKB döntésén múlik az, hogy elmegyünk-e, hogy elhagyjuk-e a trojkát, vagy nem, hanem ez az önök döntése. Eddig minden szabályt betartottunk. Igen. Nos, ha megengedi, drági úr, szeretnék utalni arra, hogy, hogy az Európai Bíróságot olvassa el még egyszer. Konkrétan a 102-es bekezdésről van szó, idézem. Ebből a 102-es bekezdésből kiderül, ahogyan ezt a 127-es pontban az ügyész úr is kiemelte, hogy azokban az esetben, esetekben, amikor az Európai Központi Bank másodlagos piacokon államkötvényeket vásárol, ezekben az esetekben garanciákat kell adni az Európai Központi Banknak, és ezeket a garanciákat a 200 27-es pontban írja le az ügyészség, és ott az olvasható, hogy az EKB nem lehet tagja a trojkának, és semmilyen ö, valuta politikát ö, együtt kialakítani az OMT-vel. Sajnos megszakították a felszólalót. E, Regélnök úr, nagyon világos volt, amit mondok. Elnézést, megint csak kihangsúlyoznám, hogy az Európai Bíróság jogerős határozata semmi ilyet nem mond később még együtt elolvashatjuk. Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy itt van. Köszönöm szépen a munkáját. Az öt elnök által készített jelentés rendkívül fontos volt, és a jövőbe vetett bizalomról szólt ez. Ön szólt is arról, hogy kifelé hogyan képviselteti magát az eurozóna. Ez a 138-as cikkel kapcsolatos, erre Juncker úr is utalt, és az Európai Unió nemzetközi pénzügyi szervezeteiben betöltött szerepével kapcsolatban egy kis jelentést is képezünk, készítettünk itt a parlamenten belül. Nos, hát itt most egy logikai kérdésem lenne, mi az, amit azonnal megtehetünk, és mi az, ami későbbre halasztandó közös cél. Hogyha rövid távon megpróbáljuk az elszámolhatóságot és az átláthatóságot javítani, Elmondaná ezzel kapcsolatban, hogy mit tesz az LKB a Bázeli Bizottságon belül. Az Európai Unió globális szinten is kérdéseket tud felvetni. Talán nekünk is az együttműködésünk terén valamit tehetnénk. Ön beszélt arról is, hogy hogyan lehet demokratikussá tenni az eurozóna vezetését. Ön hogy látja mindezt? Hogyan lehet az elszámoltathatóságot az eurozónán belül, illetve kifelé javítani? Köszönöm szépen! Először is engedjék meg, hogy a külső képviselet kérdése az eurozónával kapcsolatban egy elfogadott értelemben európai parlamenti és tagállami döntésen múlik. Az LKB magától ezzel kapcsolatban nem formálhat véleményt. Természetesen ez problémát jelent. A külső reprezentáció az LKB-n belül marad. Az FSB és a CBS-ben betöltött szerepünkkel kapcsolatban, mint ahogyan önök is tudják, mind a kettőben részt vállalunk, ezek tulajdonképpen felügyeleti szervek. A célunk az az, hogy nemzetközi szinten tudjuk az intézmények véleményét képviselni, de ugyanakkor ne felejtsük el, hogy ezeknek a szervezeteknek a tagállamok is tagjai. Jelenleg az egyik legnagyobb erőfeszítésünk pont arra irányul, hogy az eurozónán belül hogyan tudunk közös álláspontot kialakítani. Van, amikor ez sikeres és lehetséges, de volt olyan, is, olyan eset is, amikor ez nem volt lehetséges. Tehát végül is ez, ettől függetlenül elképzelhető, hogy azért tudunk megállapodásra jutni, de hogyha technikai megítélését vizsgáljuk a helyzetnek, hogy mind lehet javítani. Hát van, amit lehet, persze, hogy van ilyen. Az, egy, az hogy mind lehet javítani, ezt önökön és a tagállamokon múlik. Önök kezében van a döntés. Ne haragudjon. Ön azért egy kicsit ö, olyan óvatosan fogalmaz. Ön részt vesz az öt ö, elnök ö, grémiumában, és ott nagyon politikai döntésekben foglalálást, de most nagyobb átláthatóságot szeretnénk látni a Bázeli bizottsággal kapcsolatban. I think they... Én azt hiszem, hogyha az LKB készen áll arra, hogy az Európai Parlament Ekon szakbizottságát ezen szervezeteken belüli álláspontját nyilvánossá tegye. Köszönöm szépen. Nagyon örülünk egyébként ennek. Fábio de Mázi. Drági úr, ha jól értelmezem a helyzetet, az LKB külső jogi szakvéleményeket kért, azzal kapcsolatban, hogy már nem fogadja el a görög kormány kötvényeket, vagy államkötvényeket, ezeket a tanulmányokat a rendelkezésünkre tudná -e bocsátani. Második kérdésem, ön arra is rámutatott, hogy egy új pénzügyi válság réme továbbra is fenyeget, erre egyébként az általában optimista elem Greenspan is utalt. Nos hát makroprudenciális gazdaságpolitika szempontjából hogyan néznek ki ez a helyzet, tehát az, hogy a beruházási banki tevékenységek és a hagyományos kereskedelmi banki tevékenységek szétválasztása megvalósult-e, és végül lenne néhány kérdésem azzal kapcsolatban, hogy a média részéről azt hallgatjuk, hogy az LKB munkatársai burnout küzdködnek, most nem tudom, hogy az EU-s munka időre vonatkozó irányelveket betartatják-e, betartják-e, és hogy ez miért dönt, történt meg, és miért döntött be, miért vezetett be az LK-ban belül két éves maximált időszakot a vezetői tisztségek betöltésére. Well, let me just... A következő lenne a válaszom. Ezeket a kérdéseket azért mi is megvizsgáljuk. Nekünk is volt egy saját tanulmányunk az LKB-n belül, és a kettőt most vizsgáljuk meg. Ezekkel a személyzeti kérdésekről, ezekről továbbra is eszmecserét folytatunk. A második kérdésével kapcsolatban én nem vagyok se optimista, se pessimista, én csak egyszerűen a realitásokat nézem, és azt, hogy milyen reakciók várhatók. A bankrestruktúráció területén sokkal erősebb, ellenállóbb bankokat kell megalkotnunk, a különböző sokhatások ellennak ellenálló bankokat. Amennyiben folytatódik ez a mostani tendencia, akkor azoknak is ellen kell álljon. Miután a bankrendszerünk teljesen máshogy néz ki, mint más országokban, ezért a legnagyobb kérdés az az, hogy milyen strukturális reformot tudunk végrehajtani, annak érdekében, hogy erősebbé váljanak az intézmények, és a különböző tevékenységeket szét lehessen választani. Ugyanakkor figyelembe kell venni a bankrendszerünk specifikumait is, és azt mindenképpen biztosítani kell, hogy ne kerüljenek versenyhátrányba a bankjaink más jurisdikciókhoz képest, ahol egészen máshogy kezelik a bankokat. Tehát a reformok továbbra is a nemzeti felügyeleti szerveknek mozgásteret biztosítanak arra, hogy helyes döntéseket hozzanak. Nem vagyok biztos benne, hogy jogi tanulmányt végeztettünk volna azzal kapcsolatban, hogy a görög államkötményeket nem fogadjuk el. Nos, hát nézzük a jelenlegi helyzetet. Úgy tűnik, hogy Görögországban azért nagyon nagy előrelépések történtek, akár a fiskális területen, valamint a reformok megvalósítása területén is. Most a harmadik programmal kapcsolatos tárgyalások is megkezdődtek, és a következő hetek során ezek folytatódni fognak. A kérdés a következőképpen merül fel. Mikor tudjuk megszüntetni a jelenlegi rendszert? Ez egy nagyon fontos kérdés és annak érdekében, hogy egy országot el tudjunk ismerni, pénzügyi programban kell, hogy részt vegyen. Ez történik most Görögországban. Ugyanis az elmúlt hetek, hónapok során kiderült, hogy Görögország meg is valósítja ezeket a programokat, különböző kormányok mandátumát beleértve. Tehát ezt meg is kell indokolni, és bizonyítani is kell különböző tevékenységeken keresztül. Most itt a strukturális reformokra gondolunk, a fiskális politikákra, és más fontos politikai döntésekre. Miután ez megtörtént, A fenntarthatóságot kell ezután megvizsgálnunk. Mint tudjuk, nem biztos, hogy ez Görögországban megvalósulik, de azért, hogyha reformok erősek, a program erős, és ez növekedéshez vezet, fiskális fenntarthatósághoz, pénzügyi fenntarthatósághoz, és a programot magukénak érzik azok, akik részt vesznek benne, akkor lehetőség nyílik arra is, hogy adóelengedésről kezdjünk beszélni. Ez nagyon fontos a fenntarthatóság szempontjából is. Amennyiben ez megvalósul, akkor nem szabad elfelejtenünk, hogy ezeknek a programoknak megvan a saját szabályrendszere is. Például a kötvénykibocsátásokkal kapcsolatos szabályok, de hát nézzük most meg, hogy hogyan történik majd ez a dolog meg Görögországban, implementáljuk a programot, és aztán végül tudjuk lezárni, és majd azután beszélhetünk erről. Köszönjük szépen ezeket az információkat. Nem tudom, hogy ezek a jogi öm, tanulmányok, ezek bizalmas jellegűek, de én azért továbbra is szeretném ezeket látni. Köszönöm szépen, elnök úr. Rági úr, a júliusi irányító tanács sajtótájékoztatóján válaszolt a formálisan hitelképes bankokkal kapcsolatos kérdésre. Az LKB e megkérdőjelezte a bankok állami adóssága alapján a hitelképességüket és a nem teljesítő hitelek alapján. Az irányító tanács tehát az ilával kapcsolatos döntéseket nem, válasz, nem változtatta meg. Cipruson a, a bailouton keresztül úgy gondolom talán a Laiki Bank, a korábbi Popular Bank megsegítésével kapcsolatban negatív tőke miatt egyértelműen fizetésképtelennek kellett volna minősíteni a bankot, és mégis a döntés értelmében hitelképes volt. A kérdésem, ez a fajta differenciált bánásmód továbbra is váltható-e a bankok körében, és eh, ha az EKB saját eh, eh, felmérése megkérdőjelezi a hitelképességet, akkor az továbbra is feltétel lesz-e az ILA minősítéséhez és megfelelő feltételeket vizsgálják-e az engedélyek megadásához. Szeretném tudni, drági úr, hogy hisze abban, hogy az ILA világosak. Végül pedig, drági úr, azt kérdezem, hogy nagyon a döntéseit, Görögországgal kapcsolatos döntéseit erősen kritizálták, azért mert az eurócsoporton belüli koordinált döntés volt. Gondolja ez, hogy a júliusi események ezt befolyásolják? Thank you. Let me respond quickly to the first question. Gyorsan hadd válaszoljak az első kérdésre. Nincs aszimetria. A, a vonatkozó arra támaszkodtunk, hogy mm, az illetékes felügyelő hatóság határozta -e meg a, a, a, a hitelképességet, és a Görögországban ez a Nemzeti Bankból az, az ILA szabályokkal kapcsolatban és azt mondhatom, hogy soha nem mondták azt, hogy a támogatás az fentétel nélküli és korlátlan lenne úgy, ahogy néhány kritikusunk azt pedig jelezte, nem. A, a bankok fizetőképességének vizsgálata mindig is dinamikus kellett, hogy legyen. A, krit, a kritika a további része, és tulajdonképpen ez a harmadik kérdéshez is visz, azt is jelentette, vagy jelezte, hogy ugye a kritikák azok jobbról és bajról egyaránt érkezett. Azért vádolták, hogy nem sikerült a legkorábbi időszakban a kamatlábakat csökkenti, és ezzel a bankrendszer fizető, a görög bankrendszer fizetés képtelenségét nem akadályozta meg, másrészt pedig azért vádolták, mert megtartották az ila Tehát nem az, hogy csökkentették, hanem hogy megtartották a mostani szinten. Úgyhogy azt hiszem, hogy bármilyenek is a, krit, a kritikát gyakorlók, én úgy gondolom, hogy fontos, hogyha megnézi az ered, a vizsgálati eredményeket. Még egy kérdés. Nem három perc volt a válaszra. Két perc kérdés, három perc válasz. Nos, a következő kérdés David Coburné. Köszönöm szépen, elnök úr. Ügyrendi kérdést szeretnék megjegyezni a két perces hozzászólásomat megelőzően, ha megengedi. Nem hiszem, jó, gyorsan mondja. Nagy-Britániának 55 millió euró részvénytőkéje van az LKB-nál, az előadónak elment a hangja. Ez nem ügyrendi kérdés, akkor a kérdést, a saját kérdésedet, elkezdjük az, kérdését elkezdjük az időt. Nagy-Britániának nincsen hely, tagja a, a az EKB-ben is nem tagja a közös valutának, úgyhogy nem viseljük a negatív hatásait sem. A barátaim azonban azt szeretnék megkérdezni Draghi úrtól, hogy miért nem jelent meg az ír parlament előtt, hogy megtárgyalják azokat a vádakat, hogy az LKB e az ír gazdaságot veszélybe sodorta a francia és német bankok támogatásával. Az ír nép PET kockáztatta ezért sokkal több adósságot halmaztak fel, mint amennyit a Versailles szerződést Németországra kiszabott az első világháborúban. A kollégáim sokkal jobban ismerik ezt a kérdést, mint én. Az ír, az ír kollégámnak, aki pontosan emiatt a kérdés miatt eljött ide, kérem, hogy adja meg a szót. Köszönöm. Tisztázzuk. Hát átvehette volna a frakciójának az idejét. Bocsánat, ne szakítson félbe. Az ír kérdéssel kapcsolatban a koordinátorok határoztak, hogy ezt a kérdést a következő ülésre, a novemberire vesszük fel. Tehát novemberben lesz arra mód, hogy ezzel kapcsolatban felveszik, és Draghi úr válaszol. Ez a koordinátorok döntése a kérdéssel kapcsolatban ne szakítson félbe, szól az elnök. Ne szakítson félbe az ülés sem, letelt az ülés ideje. A hozzászólót nem hallják a tolnácsok megállapodtunk a koordinátorokkal, és elfogadjuk azt, amit a, az ír parlamentnek eh, mondott a, a Draghi úr. Novemberben tárgyaljuk meg a kérdést, mert az Európai Parlamentnek kell, hogy beszámoljon el. Bernard Monó a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Nos, itt érzékelek némi ellentmondást, hogy, és szeretném, hogy ezt tisztázzuk. Egy részben, amit elmondott, a gazdasági növekedésről beszélt, és a jegybanki alapkamat történelmi mélységéről, illetve 2012 óta egy lassú növekedés indult el. Erről is beszélt. Itt természetesen fontos volt az, hogy a bankokat, bankoknak mentővet nyújtsanak, de azt is megállapította, hogy ez az egész rendszer eddig elég nem jól működött, noha nagyon keményen dolgoztak rajta. A, az Európai Központi Bank új politikát eh, javasol, vagyis most már 0%-os eh, lesz a kamat növekedése, és a, ma eh, arról is beszélt, hogy lesz egy változó, amit bevezetnek, de ez sem, fog, ez sem lesz kihatással erre a korrekciós mechanizmusra, és új kockázat vállalási ösztönzőkkel próbálják növelni a gazdaságot. Továbbra is a monetáris ügynökségeknek lesz közvetlen kihatása a kötvénykibocsátó országok gazdaságára, itt némi ellentmondást tapasztalok a célkitűzések és a megvalósítás között. Köszönöm. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. Nem hiszem, hogy ellentmondás lenne. A monetáris politika nagyon megfontolt, továbbra is ilyen lesz, a megbizatásunknak megfelelően, mely szerint az inflációs ráta 2% alatt kell, hogy legyen ahhoz közel, még messze vagyunk ettől a céltól most. Az intézkedéseink működnek, hiszen viszonylag felhős volt az a kép, amit a globális gazdaság jövőjéről mutattam hozzászólásom elején. Vannak a hiteloldalon pozitív fejlemények. Erre szeretném a figyelmüket irányítani. Az eurozónában pozitív fejlemények. Láttuk, hogy a hitelpiacok visszatértek az eredeti vágányra, ez egyre határozottabban látható javulás. Minden felmé- felmérés amit mind a bank hitelezési és a KKV hitelfelvételi oldalán végeztünk, azt mutatják, hogy a hitelezés erősödött. Nem csak volumenjét tekintve, hanem ami nagyon fontos, a kiterjedtségét tekintve is. Tehát a, a hitelezés, a mind a rosszabb helyzetben, mind a kevésbé rossz helyzetben lévő országokban erősödik. A hitel ráta az úgynevezett, van egy úgynevezett összesített hitel költség indikátorunk, ami azt mutatja, hogy 17 bázisponttal csökkent a, ez a hitelköltség az elmúlt években. A nagy és a kis hitelfelvevők közti különbség is csökkent, volumenjét és költségét tekintve egyaránt. Összességét tekintve tehát ezek a fejlemények a hitelpiacokon azt a benyomást erősítik, hogy továbbra is előrelépünk a, a javulás útján. Ez egy folyamatos, fokozatos javulás, nem ö, hirtelen, hanem folyamatos és állandó, nagyon mérsékelt javulás tapasztalható a munkaerőpiacon is. Nos, ezek a pozitívumok a fellendülésben, és ez más, mint a múltban. Elsősorban a belföldi fogyasztás hajtja ezt. Bizonyos értelemben tehát azt is mutatja, hogy az intézkedéseink működnek. Van-e ellentmondás a felügyeleti politikával szemben. Ugye erre is utalt. Általánosságban hadd mondjam el a véleményét, és aztán konkrétan a, az államkötvények kockázatértékelésére kitérek. Általában véve nincs ellentmondás az akkomodatív monetáris politika és a bankrendszer szoros felügyelete között. Ha egy bank gyenge, és nincs tőkéje, nem fog hitelt nyújtani. Ha a banknak a befektetett eszközei kockázatos vállalkozásokban vannak, akkor nem fog hitelezni. Úgyhogy az erős felügyeleti lépésekre szükség van ahhoz, hogy biztosítható legyen, hogy az erősödést erős hitelrendszer is kíséri. Ez a tapasztalat megjegyzem 2010-11 és szinte 2012 egészéből. Mindaz, ami a makroökonomiai oldalon a fellendülést erősítette, a jelentős likviditást eh, mind megvolt, és mégis a bankrendszer nem adta a gazdaság számára szükséges hitelt. Miért? Azért, mert a bankok megerősödtek, jelentősen, de még mielőtt a, a, az SSM átfogó ö, értékelését megelőzően. Tehát az, hogy erős felügyelet, az tényekre kell, hogy épüljön. Viszonylag reális és józan kockázatértékelésre. Az erős felügyeleti lépés tehát nem mond ellent a kommodatív monetáris politikának, sőt, előfeltétele annak az, hogy a gazdaságra a monetáris politika valós hatással legyen. Majd egy másik kérdésre ben kitérek az állam kockázat, az állami kötvények kockázatára. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem van, bár nem az, amit mondott. Az egyik az elnök jelentésével, a másik pedig kicsit frusztrál, hogyha megnézem, hogy a, az úgynevezett alaptagállamok hogyan reagáltak erre. Talán folytatni kéne a reformoknak a korábbi felfogását, hogy ne azt tegyük, amire szükség van, hanem amire politik, ami politikailag megvalósítható. Ez az európai letéti, letétbiztosítási rendszer, nem tudjuk, hogy a bizottság javaslata micsoda, de, de feltételezem, hogy valószínűleg bankfinanszírozású lesz, fiskális visszalépésekkel. Megvalósíthatónak, igazolhatónak találná azt, hogyha ez a biztosítási rendszert kapcsolódna a szanálási alappal. A, ez a fajta laza monetáris politikát eh, egy nap biztos, hogy igazolni kell majd, különösen akkor, hogyha a növekedésre való hatása nem olyan lesz. Az az érzésem, hogy a monetáris politika megszorítása is példa nélküli megközelítést igényel. Kérdezem tehát, hogy a monetáris politikának milyen kockázatait látják, különösen az alacsony kamatlábú környezettel. A fiskális kiigazítása, a bankágazat jövőjét ennek tükrében hogyan látja? Köszönöm szépen. A bankunió befejezése, hogy az elején mondtam, valóban előfeltételezi azt, hogy lépéseket tegyünk az európai betétbiztosítási rendszer felé. És arra is szükség van, hogy elindítsuk az egységes szanálási alapot. Ezek a lépések részét képezik annak a kötelezettségvállalásnak, amelyekre a, tag, amelyekre a tagállamok határozottan elkötelezték magukat a bankunió létrehozásakor. rossz lenne, hogyha alulbecsülnénk, hogy milyen politikailag mennyire komplex, és gazdaságilag is mennyire komplex mindkét kezdeményezés. De hát a kötelezettségvállalások megvannak, úgyhogy ezeknek eleget kell tenni. Az európai betétbiztosítási rendszer egyértelmű előnyökkel jár a nemzeti betétbiztosítási garancia rendszerekkel szemben. Egyrészt erősíteni azokat, a másik pedig, hogy és tulajdonképpen ez az egyik célja is a reformoknak az elmúlt, reformjainknak az elmúlt öt évben, hogy gyengítsük a bankok és az államok közti kapcsolatot. A bankok tehát most a bankunió valódi részeit képezik, egy felügyelet van, és egységes szanálási alap, úgyhogy a bankokat ugyanazon a szinten kezeljük mindenütt. Akkor a betéteseket minden lehetne ugyanolyan módon kezelni az Unióban? Ez szerintem csak elvi kérdés. Ezt kell figyelembe venni. Aztán a monetáris politika exit frontja. Hát úgy gondolom, hogy megvannak az eszközeink, és azt mondanám, hogy ez egy nagyon magas szintű probléma. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Paul Ten következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Drági úrnak, hogy eljött. Természetesen nagyon magas szintű ez a probléma, túlságosan korai lenne még az ebből való kiszállásról gondolkozni. Egy kérdésem leírva kettő. Az Economist eheti száma Jeremy Corbyn képét közölte, aki a Labour pártot állítólag visszaviszi a 60-as évekbe, ami nem teljesen fair. Nem tudom, hogy a 60-as években ez, ezt a politikát folytatták volna, nem hiszem. Itt arról van szó, hogy az embereket kell figyelembe venni, és nem pedig a bankokat, ezt mondja a korbéni politika és több gaz, közgazdász ezzel úgy tűnik, hogy egyet is ért. Valószínűleg az Európai Központi Bank finanszírozási politikája is időnként felmutat ilyen tulajdonságokat. Tehát, hogyha a Citibank nál is azt látjuk, hogy a recesszió jelé mutatkoznak, de itt tulajdonképpen helikopter pénzre van szükség, nem csak az eurozónában és nem csak az Egyesült Királyságban, hanem az USA-ban és Kínában is. Nagyon örülök annak, hogy az eszköz vásárlási programok alacsony kamattal ilyen sikertörténetet jelentenek, de a közgazdászok és a nem közgazdászok is megkérdőjelezik az programnak a hatékonyságát. Szeretném megkérdezni, hogy az önprogramja a KKV-k beruházásaira és az egyéb cégek beruházásaira milyen pozitív kihatásokkal bír? Nos, az utolsó kérdésére a válasz az az, hogy igen, ez egy hatékony program. Egyre jobban látjuk a hatékonyságot, ahogy látjuk azt is, hogy a hitelek kezdenek magukhoz térni, és a növekedési az első alkalommal igazították felfelé több év óta. De a hitel piacon egyetemen azt látjuk, hogy a kölcsönök intenzívebbé váltak. Hogyha a növekedés lassul, akkor ezzel a hitelek is lejárnak, vagyis ez egy fokozatos folyamat. Ez egy fokozatos folyamat, mivel számos esetben még mindig vannak úgynevezett rossz kölcsönök, amelyek a, a bankok szaldójára rossz kihatással vannak, és az új kölcsönöket nehézkesé teszik de szeretném elmondani, hogy vannak érdekes fejezetek, amelyek arról tanúsodkodnak, hogy működik a programunk. Például a TELTOL program most már 370 eh, milliárd eurós programán nőtte ki magát, és van bizonyítékunk arra, hogy azok, akik a legjobban használják ezek a programok azok, azok a szereplők is, akik a legtöbbet hiteleznek a KKV-knak, és ahol, le, ahol leginkább lementek a, a hitel ráták és a hitel in, ö, kamatlábak, vagyis itt egy egyértelmű korreláció van a siker és a hatékonyság között. A második dolog. Több száz éve a központi bankok beleinjektáltak pénzt a, a gazdaságba, vagy bankokon, vagy piacokon keresztül. Ez tény, ezt tudjuk. Ezeket az elképzeléseket mindenképpen tárgyalásra e, érdemesnek fogjuk tartani, az, az LKB különböző akadémia és más fórumokon erről beszél is, és ne becsüljük alá a jogi aspektusokat sem, amelyek az eurózónára is vonatkoznak, és az lkb e ra is. Felmerül ugye az a kérdés, hogy ez a helikopterpénz, ez hogyan lehet összeegyeztetni a szerződések szellemével? Nem lehet előre szaladni a döntéshozatali folyamatokban, de jelen pillanatban a kihívások mértéke azt követeli tőlünk, hogy valamennyi rendelkezésre álló eszköz vessünk be, a, olyan eszközökről beszélek, amelyek a rendelkezésünkre állnak. Ezt tesszük most. Köszönöm, Pablo Zálva következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, drági úr. Egy, teljes mértékben egyetértek abban, hogy a bizalom alapvető fontosságú ahhoz, hogy a gazdasági kilábalás konszolidáljuk, és azzal is egyetértek, hogy a gazdaság és monetáris politikát nem lehet kizárólagos eszközként használni a növekedés a kilábalás megerősítésére, de meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi történik a piacokon. Bizonytalanságot látunk, és az amerikai monetáris politikára különösen igaz ez, és több szakértői vélemény szerint ez a harmadik piacokra nagyon komoly kihatással van. És Kínában is az instabilitás oka ebben keresendő ez az instabilitás ön szerint a tartósan megmarad a piacokon? És hogyha ez így marad, ez a bizonytalanság, akkor, ha jól értem, akkor ön a, ezzel az előbb említett programmal folytatják az utat. De hogyha továbbra is marad ez az instabil helyzet, akkor, egy, akkor magasabbra teszik a lécet, egy agresszívabb monetáris politikát folytatnak majd a magu, önök a maguk részéről, hiszen erről is hallottam, hogy ez is lehetséges lesz. Vagyis agresszívabb lépésekben is gondolkoznának esetleg, ha továbbra is fennmaradna ez a bizonytalanság? Köszönöm szépen. Te elég világos az, hogy, hogy már egy ideje olyan helyzetben vagyunk, ahol a monetáris politikák nagyon különböző utakat járnak a világban. Nagyon különbözőek. Más jogi rendszerekben egyre erősebb a kilábalás, de nálunk folyamatos, de még mindig csak fokozatos és csak a kezdeti szakaszban jár ez a kilábalás. Közép-távú inflációs kilátásokról beszéltem, itt ezt lefelé módosított a szeptemberben a, a piaci gazdasági előrejelzés, vagyis ez a bizonytalanság megvan, fennáll. A második kérdése. Milyen mértékben eredményez, ez az instabilitás eredményezi azt, hogy az EKB szakpolitikai lépéseket fog tenni. Számos alkalommal kihangsúlyoztam, hogy ha a bizonytalanság megmarad volatilitás formájában, tartósan, és hogyha ez a volatilitás egy, egy akaratlan szűkíti a piaci rugalmasságot. Nos, ebben az esetben mindenképpen reagálni fogunk. Mint említettem, számos intézkedés foganatosítunk, amelyek, amelyek a lehetőségeinkben állnak. Köszönöm. Egy kérdésem lenne nekem is nagyon röviden. Milyen fajta Milyen fajta tevékenységeket gondolnak ezzel kapcsolatban? Nos, hát a jelenlegi monetáris politikánk úgy gondoljuk, hogy hatékony, tehát egyelőre megmaradunk ennél, mielőtt bármi másba kezdenénk. De természetesen készen állunk arra, hogy fellépjünk, amennyiben szükség lesz erre. És a mi programunk implementációja szeptemberben jár le, de amennyiben szükség lesz rá, tovább megyünk majd szeptemberhez képest. Péter Zíman következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Számos beszélgetés kis regionális bankokkal arról tanúskodott, hogy ő szerintük az Európai Központi Bank kamat politikáját, amely a szabályozás költségeivel szorosan összefügg, nagyon komoly problémákat okoz. Ugye itt a szanálási alapról van szó, és itt elment a mikrofon. De a közvetett költségek is felmerülnek, hiszen itt nagyon komoly adminisztratív ráfordításról beszélünk. A kis bankokat ez jobban érinti relatíve, mint a nagyokat. 10-20 munkatársal rendelkező bankoknak ez nagyon nehezen megoldható feladatot jelent. Hogyan gondolja megoldani ezt, hogy ezzel a koktéllal a terheket mégiscsak csökkentsék, és hogyan kerülhető el az a helyzet, hogy a következő bankválság ne házilag gyártott válságá váljon, különösen ezeknél a kisbankoknál, hiszen ezek a kisbankok elég jól ellenálltak a válságnak a múltban. És a második kérdésem, ami a szabályozást illeti, ugye a parlament is hozzájárult ezekhez a szabályokhoz, de ön mit gondol a kisebb és a középméretű bankok például azoknál a hiteleknél, ahol például a 25 ezer eurót meghaladó kamat, illetve hitelezéseknél ugye új szabályokat vezettünk be, kétszer is beszéltünk erről, Gigen kollega is írt erről önnek levelet. A kis és középvállalkozások könnyi, helyzetének könnyítéséről beszélt, de csak általánosságban nem tudom, hogy milyen konkrétumokat tud ezzel kapcsolatban mondani. Let me respond to your first question. Először az első kérdésre szeretnék válaszolni. A jelenlegi monetáris politika olyan, amilyen. És azért olyan, amilyen, mert kaptunk erre egy mandátumot arra vonatkozólag, hogy középtárvon az inflációs ráta 2%-os körüli legyen. Ez a mandátumunk. Ez a mandátumunk. Nem az a mandátumunk, hogy a bankok profitot termeljenek. Tehát ebből a szempontból ezt figyelembe kell vennünk nem fogjuk emelni a kamatlábakat csak azért, mert az eurózóna bizonyos bankjai vagy kisebb bankok profit problémával küzdködnek. Természetesen tudjuk, hogy ennek pénzügyi stabilitási kockázata is van, de ezt azt hiszem más eszközökön keresztül kell majd megoldani ezt a problémát. A második gondolat ezzel kapcsolatban. a hitelezési programok a hitelkockázatot mindig az eurozóna tagjainak harmonizált követelményeire kell felépíteni. a különböző jogrendeken keresztül kell ezt megvalósítani, tehát nagyon fontos ez a központi banki politikák megvalósítása szempontjából is. Ez így van egyébként minden jól működő monetáris irányítás terén. Tehát különböző kérdések, amelyek a monetáris politikát befolyásolják, például a különböző hitelezői kategóriák, vagy hitelfelvevői kategóriák besorolása, például a KKV-k esetében tudjuk, hogy milyen igényekre van szükség, azért mert a tanulmányokat végeztünk mi is, és az Európai Bizottság is. Tehát, hogyha ö, adatok állnak a rendelkezésre, akkor egész másfajta döntéshozatalra nyílik lehetőség. A monetáris politikai műveletek szempontjából ki lehetne terjesztené mindez a kollaterális pult, amelyből a monetáris politikánkat tudnánk mozgatni. Az, EU, az egész euró rendszerre kihatna ez, az árak, a hitelkockázatok, minden az adatok alapján valósulna meg. Tehát ez mindenképpen hozzájárulna a felügyeleti rendszer biztonságához, és nagyon jó mm, alapot jelentene a gazdasági kutatás számára is. Az, ahogy a, amit tudunk most az eurozónáról, elég sok, de szerintem még több adatra lenne szükség, többet kellene tudnunk a saját gazdaságaink működéséről, komplexitásáról, különbözőségéről, ugyanis ez annyira szerteágozó, hogy tovább kell a tudásunkat javítani ezen a területén. A pénzügyi stabilitási kockázatokról is többet kell tudnunk, mert ezek a projektek mind hozzájárulnak majd ehhez, de ugyanakkor ez kockázatokkal, illetve költségekkel is jár, és biztos vagyok benne, hogy ezeket a költségeket meg lehet úgy határozni, hogy ne legyen elviselhetetlen szintű ez a költségviselés bizonyos bankkategóriák számára. Ebben ez, erről meg vagyok győződve. És egyébként pedig úgy gondolom, hogy az egész bankszektor, mint olyan profitálna mindebből. Még több információhoz juthatnának hozzá, és a benchmarking is megvalósulna a különböző realitások feltérképezése révén. Tehát mindez azt mondja nekem, hogy noha vannak nagy költségek, de ezeket azt hiszem, hogy a banki kapacitásukhoz kellene tudni illeszteni. Köszönöm, Ludek Niedermayer következik. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, hogy itt van. Először is szeretnék minden jót kívánni az ön munkájához, és két, ér, két kérdésem lenne. A görög válság során az LKB nagyon fontos szerepet töltött be bizonyos időpontokban, mert tulajdonképpen a görög gazdaság likviditásához kapcsolódóan valósította meg politikáját. Az egész válság azon állt vagy bukott, hogy vajon a görög kormány képes lesz-e betartani a, azokat a követelményeket, amelyeket vele szemben támasztottak. Ha jól értelmezem, ezek nagyon is politikai jellegű feltételezések voltak, és nem tudom, hogy ebből a szempontból milyen szabályok határozzák mindezt meg. A második kérdésem Kínára vonatkozik. Kína nagyon jól működő gazdaság volt, tulajdonképpen most már évtizedeken keresztül, és most viszont rosszul teljesít, és a, exportálja a lassuló tendenciáit a régióban. Mit gondol ön a kínai monetáris politikáról, illetve a, a pénzváltás ról is, és hogy mindez mennyire áll összhangban azzal, hogy a kínai hatóságok hogyan látják a saját valutájuk helyzetét. Köszönöm. Először a második kérdésre fogok választ adni. Mi tudomásul vettük azt, hogy Kína épp úgy, mint más gazdaságok a G20-ak közül elkötelezte magát arra, hogy a G20-ak megállapodásait betartja, ez pedig a valutárfolyamokra vonatkozik. Azok a politikai döntések, amelyeket Kínában vagy máshol hoztak meg, ezek megalapozott döntések, és a helyi, tehát belső gazdasági célokhoz igazítják őket. Természetesen van hatásuk az árfolyam politikára is, de ez igaziból nem a politikák fő célja, hanem inkább egy másodlagos hatása. Nagyon fontos az, hogy Kína továbbra is mindent megtegyen annak érdekében, hogy konvertibilis maradjon. És piaci szabályok által meghatározott árfolyampolitikát végezzen. Ugyanis amennyiben ez csak akkor valósítható meg, hogyha Kína strukturális reformjai továbbra is folytatja. A második kérdéssel kapcsolatban én azt kell, hogy mondjam, hogy a politikai természetű döntéseket nem szoktam elkerülni. Az ILA tulajdonképpen olyan likviditási támogatás, amely a fizetőképes bankok számára szoktunk megadni, de ugye Görögország esetében ez szorosan kapcsolódik az államkötvényekhez. Ugyanis itt tulajdonképpen a görög kormány döntéseinek hatása van a kötvények árfolyamára, és ennek hatása van az ile is. Mi történt? Az történt, hogy egy időn, valamennyi időn keresztül ezek a gazdaságpolitikai döntések inkább javították a helyzetet, de azután inkább negatív hatással voltak, és egy bizonyos ponton úgy döntöttünk, hogy ezeket a döntéseket vagy eseményeket úgy ö, értelmezzük, hogy ez nem elégséges ahhoz, hogy az ILS szám, az ILS-en belül, az IL ám belül ö, nem elegendőek ahhoz, hogy csökkentsük annak az árfolyamát. Ez egyébként az eurozónán belül a legmagasabb szintet tette ki. És amikor úgy, olyan döntések születtek, hogy ezen a helyzeten felül lehet emelkedni, és a kollaterális értéknek pozitív hatása volt, akkor ismét növeltük, vagy növeltük ennek a hatását, és ez is azt mutatja, hogy itt nem politikai döntésről volt szó, és a mi szabályaink sohasem mondták azt, hogy itt végtelen mértékben tudjuk ezt biztosítani. A bankok fizetőképességével kapcsolatos döntésekkel kapcsolatban nem kell spekulációkat végeznünk. Én úgy gondolom, hogy egy általános megjegyzést tennék, az, ISZ, az LKB nem az az intézmény, aki eldöntheti azt, hogy melyik, tagá- melyik tagállam maradhat benne az eurozónában, és melyik nem. Az LKB e abból kell, hogy kiinduljon, hogy minden eurozónás tag az eurozónában fog maradni. Ez a döntés ez másokra vonatkozik. Pervans Beres. Köszönöm szépen, elnök úr. Ön utalt az eurozóna kincstárának kérdésére is. Ezt gondolom, hogy egyfajta költségvetést takar, és ön utalt arra is, hogy milyen demokratikus felelősségünk van. Azt hiszem, az egyik a másik nélkül nem is létezhet. Semmi értelme nincsen eurozóna parlamentről beszélni, akkor, hogyha ez nem kapcsolódik ö, szorosan a szerződések átvizsgálásához, vagy felülvizsgálatához. Mit is lehet tenni monetáris politikában? sok minden, de azért az is igaz, hogy önök sem tehetnek meg mindent, tehát ezért a költségvetés kérdése megint csak felverül a kontraciklikus hatások miatt. Az öt elnöki jelentés és az eurozóna perspektívái, kilátásai, hogy néznek ki, milyen, milyen kilátásai vannak a világgazdaságnak és bizonyos eurozónás tagállamoknak is. Talán nem kellene gyorsabban cselekedni, és nem kell -e valami más tenni, tehát ö, olyan eszközöket teremteni, amelyek, ö, amelyekkel azonnal fel lehet lépni, és nem mindig ö, holnapra, vagy másnapra halasztva őket. Aztán itt van az államadóság, a szuverén államadóság kérdése. Többen elmondták, hogy először a tagállamoknak kellene felelősséget vállalnia. De önök nem gondolják-e azt, hogy alacsony növekedés és alacsony infláció mellett problémásak azok a szabályok, amelyek révén a tagállamok nem feltétlenül tudják visszafizetni az államadóságaikat. Um, I couldn't agree more with your first point. Hát a legmesszebb menőkig egyetértek az első megjegyzésével. Az öt elnök jelentésének üzenete végül is az, hogy vannak rövid távú kötelezettségvállalások, amelyeket meg kell tenni, de ezek nem csak hogy rövid távú kötelezettségvállalások, hanem ezek fektetjék le, fektetik le az útat ahhoz, hogy hosszú távú jövőképünk lehessen. A hosszú távú jövőképet pedig mondjuk nagyjából a jelentés második része a hosszú távú célok és kötelezettségvállalások határozzák meg. Ugye nem egyszerű dolog ez. A kihívás a következő hónapokban kell, hogy megoldásra kerüljön. A tagállamok vajon kép készek-e arra, hogy először is vállalják ezeket a rövid távú kötelezettségvállalásokat, másodszor pedig, hogy bemutassák, megmutassák állampolgáraiknak is azt a hosszú távú víziót, amit most fogalmaznak meg, és persze nagyon hosszú időre lesz még majd szükség ahhoz, hogy mindezt meg is csinálják, ahogy azt az elnöki jelentések javasolják, de a politikai kihívás az most jelenik meg. Ez a jelentés üzenete, amit a tagállamoknak bemutattunk. A második dolog pedig alacsony inflációnál alacsony kamatlábak is vannak, különösen az állami adósság, államadóságoknál. Ezt bizonyos értékig ez kiegyensúlyozza, és az adósság jelentős része amúgy is változó arányú. Úgyhogy nem hiszem, hogy a szabályokat egyszerűen az inflációs ráta szerint változtathatnánk. Az adósság visszafizetésének a legjobb módja azoknál az országoknál, amelyek bizonyos feltételek mellett fent, fenntartható adóságok van, az az, hogy kinőjék az adósságot, tehát hogy mindent megtegyenek, amivel a növekedést elindítják. Márki Cselló kollega. Grazie. Presidente, Blum... Elnök úr, Bloomberg nem régen az olasz bank részéről egy titkos dokumentumot hozott napvilágra, amely arra vonatkozik, hogy a jelenlegi konjunktúrában nem, elképzel, nem képzelhető el a gazdasági növekedés. Létezik vagy sem ez a levél? Nem tudom, hogy ez valóban így van-e, és hogy a gazdasági növekedés valóban kockázatos-e. Itt két nagy venetói bank küzd problémákkal. Vajon van még egyáltalán jövője a kis bankoknak? Um, Uh, uh, Mondjuk nem fűznék semmit uh, a Bloomberg kiszivárosztatáshoz, teljesen mindegy, hogy honnan is indult el, de néhány gondolatot arról hadd mondjak, hogy a swep a jelenlegi felügyeleti lépései mit tartalmaznak. Először is ugye általános vita volt amit be kell végre fejezni. Ez egyelőre még nem zárult le, de ennek keretében majd minden bankot meg kell hallgatni, és ha szükséges, akkor a szempontjaikat figyelembe kell venni. Másodszorban. Minden erőfeszítéssel megpróbálják a felügyeleti lépéseket más mint például a brit jogrendszerhez megfelelő alapokon tartani. Tehát nem akarják versenyhátrányba helyezni a bankokat, akkor, hogyha más jogszabályi környezetben mozognak. Átlagban a tőke, a szükséges tőke mennyiség az nem rendkívüli 33 bázispont, és hogyha e fölött van, akkor egy buffer fölött, akkor 55 fölé mehetünk. Persze ez átlag, ahol vannak mondjuk olyan bankok, ahol ez a minimális tőkekövetelménnyel kapcsolatban növekedhet, lehet, hogy nagyobb kihívás ezt teljesíteni, de hát a bankok eltérőek, mert ugye a kezdeti feltételeik is eltérőek, és a nemzeti felügyelet a felügyeleti tevékenységét valószínűleg nem biztos, hogy úgy kezeli, vagy kezdte, ahogy arra most szükség van. És azért, mert annak az oka, hogy ezekre a felügyeleti lépésekre sor került, az igazából hármas. Tehát egyrészt szükség van, három oka van. A kockázat felmérés, a hármas pontnak való megfelelés, ez nagyon fontos, és a többinél, mint a a célok, a teljesítési arány, ezekről a nemzetközi keretek között állapodtunk meg. Ez tehát véleményem szerint a helyzet. Most megjegyzem, a legtöbb banknak már olyan tőkeszintjei vannak, amely messze a, az SSM által meghatározott fölött van. Tehát az a fenyegetés, hogy ez a, a fellendülést alásná, az megalapozatlan ezeknek a bankoknak a hitelezése nem fog változni a magasabb tőkekövetelmény miatt. Általánosságban pedig azt kell ismételjem, amit mondtam, az erős bankok az jobb a fellendüléshez, mint a gyenge, tehát az a fajta felügyeleti tevékenység, amely az erősebb bankoktól függ, azok örömteliek még akkor is, hogyha nincsen rövid távon a bankoknak akkora tőkéje, és még ha ennek is valamilyen negatív következménye lehet, de ezeket a kérdéseket majd sokkal részletesebben is feltehetik az SSM elnökének akkor, amikor idejön. A második kérdés pedig arra vonatkozóan, hogy a kisbankoknak van-e jövője, hát ezt nehezen tudnám megválaszolni, mert hogyha a bank jól van feltőkésítve, ha jó a hitelezési politikája, és hogyha megfelelő a, a kockázat kezelése, hát akkor persze, miért ne? A méret önmagában nem korlátozza a banki tevékenységet. Bizonyos feltételek mellett a lépték a fontos, és a nagy bank, a nagy lépték az lehet, hogy jobb, mint a kisebb, de a feltételek sem mindig azonosak. Köszönöm szépen, Fernández kollega. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen, drági úrnak, köszönöm azt is, hogy eljött ide hozzánk. Számos reményt kelt, és a reményt is kelt az előadása. A bevezetőjében azt mondta, hogy a nyár viharai oda vezetnek majd, hogy több időre lesz szükség a kétszázalékos infláció elő, eléréséhez, hogyha több időre lesz szükség, és hogyha intézkedésekre van szükség, nos hát akkor ez a fajta statikus kétszázalékos körüli helyzet az most változott, és annak ellenére, hogy időben van egyfajta eltávolodás, mégis van mód az, el, ennek a színnek az elérésére. A másik pedig azok a pénzáramok, a tőkepiaci unió, ami az árnyékbankok felé vinne. Nos, a tőkepiacokat nem szükségszerűen a banki csatornákon keresztül lehet erősíteni, de ez a központi bank hatáskörén kívül van, hiszen ez nem pusztán banki berendezkedés. Szeretnénk a bankuniót, de ha egyre nagyobb finanszírozási áramlatra, munkára van szükség, akkor önnek egyre nagyobb beavatkozási lehetősége is lesz. Az anticiklikus eszköz lehet adott esetben például munkanélküli biztosítás is? Mint mondtam, hiszünk abban, hogy a legfontosabb indikátoraink hatékonyak, különösebb a bankpiacokban, és úgy látjuk, hogy a munkaerőpiacon is van fokozatos javulás. Persze tudjuk, hogy az utólagos kockázatokat is sikerült csökkenteni, és ezeket a kockázatokat alaposan nyomon követjük. Hajlandóak és képesek a bankok arra, hogy közbelépjenek, ha szükség van rá. Említettem, hogy a legfontosabb programjaik szeptemberen túl is nyújthatók, és mondtam azt is, hogy a kiigazításra is mód lehet méretében, összetételében. Az irányító tanács kész arra, hogy kiigazítsa a programot, amivel Tehát az irányító testület kész arra, hogy megvizsgálja a programot azért, hogy a teljes körű végrehajtását garantálni tudja. Nos, ezért volt hajlandó, hogy 22-ről 23 százalékra eh, emelte a, határ, a határértéket. A tőkepiaci unió az a második kérdése volt, mellesleg hadd mondjam el egyértelműen, hogy az a tény, hogy vannak olyan tevékenységek, amelyek a bankrendszerből nem banki területekre megy át, nem, jelent, nem szükségszerűen negatív fejlemény. Részben természetes is, hiszen a, ba, hiszen a bankok megfelelően teljesítettek, és más bankok veszik át most a tevékenységét. És pozitívnak tekinthető azért is, mert nem csak a bankokra lehet majd támaszkodni, hanem a piacokra is. Láttuk, hogy a bank, a, az, hogy kizárólagosan a banki hitelezési csatornára lehetett támaszkodni, az akadály volt a 2011-12-ben a gyors fellendülés útjában. Ahogy az árnyékbanki ágazat növekszik méter, méretét tekintve, makroprudenciális eszközök bevetésére van szükség, tehát igenis az egyfelügyelet, egyfelügyeletre van szükség a, az árnyékbanki intézményekre, és általában a piaci intézményekre. Azt hiszem, hogy ebben egyetértünk. Köszönöm szépen, Darius Rozaki. Köszönöm szépen, drági úr, hogy eljött hozzánk kérdésem a központi bank utolsó lehetőségű hitelezőjére vonatkozik. A monetáris tranzakciók kapcsán sikerült a pénzpiacok helyzetét egyetlen egy euró elköltésével is stabilizálni. Tudom, hogy a döntés nem volt egyöntetű az irányító testületben, de azt szeretném, hogyha elmondaná, a központi bank érveit, hogy egy ilyen valutaunióban hogyan lehet ezt az utolsó esélyű vagy mm, hitelező szerepet betölteni, vagy végső megoldásként fellépő hitelező szerepét mm, egyetlen egy bank képviselőjeként, aki nagyon fontos szerepet tölt be. I have a certain difficulty in answering this question because... Hát némi nehézséget okoz az, hogy megválaszoljam ezt a, a kérdést. Azért, eh, mert ezt a funkciót eh, eh, mi soha nem... Ja, hogy a kormányoknál, ja, akkor félreértettem. Tehát a kormányok, ez nem engedett. A szerződés nem engedi meg. Van egy olyan cikk, az 1-2-3-as, amely a monetáris finanszírozást megtiltja ezért ez a program a megfogalmazása szerint az LKB kötvényeket csak a másodlagos piacon hozhatja forgalomba. És hogyha ilyen van, akkor nincsen mentesítés sem. És ebben az esetben is mindig a másodlagos piachoz kell fogni. Akkor inkább elmondom még egyszer a kérdésemet, talán nem voltam elég világos. Arra gondoltam, hogy egy olyan helyzet, hogy van egy piaci pánik, ami nyomást gyakorolhat egy ország kötvényeire, egy alapvetően hitelképes országira. De ez az ország likviditási nehézségekkel küzdködhet. Tehát lehet egy olyan helyzet a pénzpiacokon, amikor a rossz egyenleg helyzete alakul ki. A központi bank a valutaunióban milyen szerepet játszhat? milyen preventív lépéseket hoztat, hogy ezt a, a rossz egyenleg kialakulását megelőzze. Nos, ezzel kapcsolatban a 2012. augusztus szeptemberében volt már dolgunk, tehát pontosan akkor fordult elő az, amiről ön beszél. Az LKB kész volt arra, hogy kötvényeket vásároljon a másodlagos piacon attól az országtól, vagy annak az országnak a kötvényeit, ha az ország hiteles politikát folytat. Nem szabad nem hiteles politika mellett kötvényeket válaszolni, mert akkor az LKB felvásárolhatná az összes kötvényeket, mert annak az országnak nem hitelesek az intézkedései. Éppen ezért az az előírás, hogy az ország a különleges támogatási programokban vegyen részt, az IMF-től, stb. Tehát a végső hitelező akkor lehet, hogyha hiteles az ország monetáris politikája, és megfelel a szerződés előírásainak. Köszönöm szépen, Kostas Madridges. De bocsánat, végül tehát talán felesleges mindannyiunkat emlékezni, emlékeztetni arra, hogy az UNT intézkedések mennyire fejez, az, hogy mennyire felelnek meg a, szövet, a szerződésnek, az tulajdonképpen az Európai Bíróság értelmezése szerint nem megfelelő. Köszönöm szépen, elnök úr. Drági úr, ami az ILA kérdését illeti 2012-13 alatt Nos, úgy gondolom, a következőt kellene igazából kérdezni. Kinek a felelőssége volt? Kinek a jogi felelőssége volt akkor? A Nemzeti Felügyeleti Szerv, vagy pedig az Európai Központi Bank? Igen. Szeptember 14-én, néhány héttel ezelőtt. Az LKB alelnöke Konstáncio úr válaszolt egy kérdésre a görög eseményekkel kapcsolatban, mégpedig a következőképpen. Jogi értelemben egyetlen egy országot sem lehet kizárni, akkor, hogyha az események hirtelen felmerültnek tekinthetők. Ez most mi volt? Tisztességes megállapodás volt, vagy nem Görögország részéről? Még egy dolog. A, az elnökség jelentése. Dragi úr, figyel? Vannak olyanok, akik hisznek az európai intézmények által meghatározott azonos feltételekben, és abban, hogy az európai intézmények a szükséges védelmet megadják. Éppen ezért határozottan hiszek abban, hogy az európai betés garancia már régóta meg kellene, hogy, hogy műk, kellene, hogy működjön, és az LKB-nál is meg, nem tudom, de legutóbb, amikor hozzászóltam, akkor az elnökön keresztül tettem fel egy kérdést, de nem arra kaptam a választ. Úgyhogy most kérem, erre válaszoljon. Mert hogyha most sem kapom meg, akkor legközelebb nem leszek itt. Nagyon sajnálom, hogyha akkor ez történt. Nyilvánvalóan nem ez volt a szándék. A következő választ tudom adni. Akkoriban Cipruson az illetékes felügyeleti hatóság, amely a fizetőképességi öm, értékelést elvégezte, az a ciprusi nemzeti bank volt. Ebben az esetben az SSM-et hoztuk létre, ami az, ezen a területen az egyetlen felügyelőti szervé vált. Tehát a, az SSM végezte a továbbiakban a Nemzeti Bank információi alapján az értékelést, és a likviditásra vonatkozóan továbbra is ad a Nemzeti Bank tájékoztatást. A tulajdonképpen értékelés, amire mi támaszkodtunk az irányító testületben az ILA döntésekor, az magától az SSM-től származott. A második dolog pedig, ami Konstantius úr nyilatkozatával kapcsolatos, nos, hadd ismételje meg, az LKB e nem az az intézmény, amely arról dönt, hogy ki legyen, ki maradjon bent, vagy ki menjen. Az LKB e mindig is, ahogy e, a múltban és továbbra is, abból a feltételezésből indul ki, hogy a jelenlegi tagok továbbra is tagok maradnak. Tehát nem akarok arról beszélni, hogy ez jogszerű volt-e vagy sem, ez a kijelentés, de teljes mértékben egyetértek az utolsó felvetésével, az európai eh, betétbiztosítási rendszer nagyon fontos, és nagyon fontos, hogy mindenki érezze, hogy azonos feltételek vannak a, a e területen. De, ahogy mondtam, az SSM-et alapvetően az egységes szanálási alappal és testületre együtt hoztuk létre. Ennek az üzenete az, hogy minden bankot és minden bankárt ugyanolyan bánásmódnak vetünk alá, akkor miért ne lehetne a betéteseket is ugyanúgy? Hát van, van még néhány másodpercem, drági úr, mert össze vagyok zavarva. Ki volt a felelőse, az ILA felelőse, a nemzeti, vagy az LKB? Az ILA döntés olyan döntés, amely továbbra is a Nemzeti Központi Bank döntése. A fizetőképességi értékelést akkor a Cipruson a nem, Ciprusi Nemzeti Bank és Görögország esetében az SSN végezte, mert akkor hozták létre az SSN-t. De az illa döntés most még mindig a Nemzeti Központi Bank előjoga a, benyújtja a kérdést, az irányító tanács visszautasíthatja ezt a kérést. Már csak két kérdésre van időnk, de mielőtt rátérnénk ezekre, Utászon úrnak adnék szót. Pontosan erre gondolok, ami az SSM-mel elhangzott, Ugye itt azt hangzott el, hogy fizetőképesek a bankok, de ön a válaszában azt mondta, hogy volt egy dinamikus felbecsülés a központi bank részéről a, az, az alaptőkével kapcsolatban, de itt ez Görögország esetében nem történt meg. Ez egy mérlegelésen alapuló döntés volt? Cipruson a az ország megfelelt a támogatási programnak, és ezt elfogadta, vagyis a szakpolitika megvalósult. Ezt nem tudjuk ellenőrizni. De a dinamikus ö, ö, értékelést arra alapozzuk, azon arra tényre, hogy a fejleményeket újba tekintjük, hogy a saját ezáltal erősödik, és ez Görögországban nem állt fenn ez a feltétel. Vagyis, hogyha ezt figyelembe veszük, akkor azt látják, hogy minden döntésünket vagy a megfelelő felügyeleti szerv értékelésére alapozzuk, vagy hogyha ez az értékelés megszületett, akkor arra az értékelésre alapozzuk, hogy a, hogy a bankok fizeték képességét és a biztosítékokat javítsuk. Nem, én nekem erre megvan a válaszom, hogyha nincs dinamik, nem kell dinamikus értékelés, hogyha erre szükség van, akkor ebbe bele kell venni a jövőbeli értékeléseket. Azt kell megvizsgálni, hogy a biztosítékot javítsa, javítja ez az intézkedés, vagy nem, de itt nem politikai döntésekről van szó. Vali úr. Köszönöm szépen. Köszönöm. Két rövid kérdés. Az egyik Olaszországra vonatkozik. Egyelőre úgy tűnik, hogy a nemzeti hatóságok akkor, hogyha tönkre megy majd egy bank, akkor a bankrezolúciót lehet majd életbe léptetni, és az ezzel kapcsolatos információkat pedig nem hozzák nyilvánosságra, ez ön szerint helyes eljárás ezekben az esetekben? És aztán pedig, ami a roadmap-et ismeri, van-e B-tervük? Ugyanis az, amit tegnap hallhattunk Sojble úrtól, egy esetleges fiskális unióval kapcsolatban, monetárius unió, működőképesen monetáris unióval kapcsolatban, ő egy nagyon egyszerű dolgot mondott. A országspecifikus jelentések kapcsán a saját parlamentjük ellenezte ezt. Ugye itt az egyik olyan tagállamról van szó Németország esetében, aki a legnagyobb befizetője az Európai Uniónak. Ezek után van -e egyáltalán értelme annak, hogy ezt így folytassuk, és milyen érte, mennyit kell hinni ennek az öt elnök által megfogalmazott map-ben? elképzelhető, hogy egyes tagállamok ki is kell, hogy lépjenek majd az eurózónából. Lehet, hogy ön elveszíti ugyan a munkahelyét, de lehet, hogy mások pedig majd emiatt munkához jutnak, és a szuverenitásunkat visszakapjuk. Az Európai Unió nem részvénytársaság, hanem tagállamok és állampolgárok uniója. Az első kérdéssel kapcsolatban nincsen válaszom, nem tudok semmit erről. A második kérdése, nincsen B-terv, ez egy úti terv, és itt a tagállami párbeszéd alapján alakult ki ez az úti terv a parlamenttel közösen, és így kerül kialakításra az, az egész úti terv részletes váza. Köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm drági elnök úrnak, hogy ma eljött hozzánk néhány korábban elhangzott kijelentésére alapozódnék, ami már az öt elnöki dokumentumban is szerepelt. Most ön azt mondta, hogy az uniót szorosabbá kell fűzni, és ide politikai aspektusokat is belefűzött. Az eurozónát így kell fejleszteni. Kérem, segítsen, pontosan mire gondol? néhány elképzelést szeretnék hallani öntől, hogy hogyan lehetne az eurózóna irányításában, kormányzásában egészséges és méltányos viszonyokat kialakítani, illetve az eurózónán kívüli monetáris politikában. Nos, ez egy nagyon fontos téma, amiről el kell gondolkoznunk. Egyrészt az eurozóna tagjai nak szabad kezet kell adni arra, hogy erősítsék az integrációt, <clears throat> ahogyan ezt az egy valuta területe megkívánja őket. Az, hogy mindannyian egy valutát használnak, ez a felelősséget és a döntéshozatali folyamatokat is felosztja az országok között, vagyis egy felelősség megosztás történik. Szélesebb körű folyamatról van szó már, mint azon folyamatok, amelyek a nem eurózóna tagállamaiban zajlanak. Vagyis nagyon fontos az együttműködés a nem tagok és a tagok között is, azért, hogy a tagok jobban létre tudják hozni a szorosabb integrációt. Egyúttal a tagoknak tudniuk kell azt, hogy vannak olyan exkluzív érdekek, amelyek kizárólag a nem tagokat érinteni, érintenek. A legfontosabbat hangsúlyoznám ki, ez fel kell javítani a belső piacot. A belső piac a legfontosabb, és teljesen világos az, hogy a monetáris unió tagjainak döntései csak akkor lehetnek konstruktívak és pozitívak a belső piac és az előrelépés, a, fejlődés, a belső piac fejlődése szempontjából. Ugye tudjuk, hogy nagyon fontos az előrelépés, hogyha ez a különbségtétel megtörténik. Köszönöm szépen, drági elnök úrnak, köszönöm mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. November 12-én találkozunk legközelebb.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 E infine vale la pena di ricordare in questa commissione che comunque la stragrande maggioranza delle imprese che dominano. Itt a többség a lényeg, az, hogy a digitális platformokat eh, hogyan valósítjuk meg. Ugye itt befolyása van az Atlanti óceán másik oldalról érkező öm, álláspont is. Éppen ezért én nagyon jónak gondolom a digitális eh, egységes piacra vonatkozó kérdést, és azt, hogy a bizottság ezzel foglalkozik. Itt nagyon nagy felelősség merül fel, és aztán majd meglátjuk, hogy konkrétan mi az, ami meg is valósul. Az ezzel kapcsolatos jelentés az ITRE és az IMCO hatáskörébe tartozik, de azért a mi EKON szakbizottságunknak is vannak ide vonatkozó hatáskörei, főként a határkon átnyúló adózással kapcsolatban. Főként, amikor az e-kereskedelemről beszélünk, ugye itt olyan cégekről beszélünk, akik különböző fajta európai áfa rendszerekben kell, hogy otthonosan mozogjanak, és más országokkal való együttműködésben ez rendkívüli versenyhátányt jelent az európai cégek számára. Tegnap a TAXE szakbizottságban is beszéltünk erről. 1500 szóban foglaltuk össze a véleményünket, és én három gondolatra összpontosítottam. A pénzügyi finanszírozási lehetőségek, hogy a digitális szakadékot megszüntessük, az infrastruktúrák itt Európában elégségesé váljanak, és ezzel foglalkozott egyébként a Juncker terv is többek között, de Noha már több mint egy évvel ezelőtt beszélt, elkezdtünk erről vitázni, de még a mai napig is gyakorlatilag semmi nem érkezett a cégek számára, tehát a beruházási piacon még nem jelent meg mindez. A digitális szakadék nem szabad, hogy egy újabb divergáló erővé várjon, hanem inkább a technológiák erősítését kellene biztosítsa, tehát a konvergencia irányába kellene hasson. És végül szerettem volna a versenypolitikai szempontokat is megfontolni. Ez egy nagyon különleges szektor. És nagyon fontos az ebből a szempontból, hogy ugye az új um, hálózatok uh, kialakulásakor inkább arra kellene összpontosítani, hogy a már meglévő hálózatokat támogassuk, és ne állandóan újak nőjenek. A nagy infrastruktúrák gyakorlatilag marginális költségek mellett működnek ezért nagyon nehéz az új cégeknek a piacra lépése. Új monopóli, vagy illetve monopóliumok alakultak ki, és nekünk itt Európában az a feladatunk, hogy odafigyeljünk erre, és a problémát meg tudjuk oldani. Tehát ezek azok a gondolatok, amelyeket megpróbáltuk, megpróbáltam 1500 szóban összefoglalni. Thank you very much. Now we start with the shadows. Köszönöm szépen, akkor elkezdjük az árnyék előadókkal, a néppárt részéről. Gálpáz asszony. Csámon. Köszönöm szépen, elnök úr. Tolmácsolás, eh, magyarul szeretnék beszélni, és köszönöm ezt. Eh, egyetértve a raportőrrel, eh, azt gondolom, hogy a digitális egységes piac az egyik legígéretesebb, de egyben számunkra a legnagyobb kihívást jelentő fejlődési terület is egyértelműen új lehetőségeket nyithat meg ez a gazdaság az e kereskedelmen keresztül történő fellendtésre fenntartható növekedést indukálhat amit nagyon fontos I, forgot to tell you three minutes only. <laughs> és nagyon fontos, hogy ez EFSI által koordinált legyen elsőként is azt jelenthetjük ki hogy eh, ez egy olyan terület ami folyamatosan fejlődik és olyan szabályozási keretet kván meg ami elősegti a fejlődést. egyetértek a véleménytervezet megfogalmazójával hogy nagyon fontos hogy itt a különböző szereplők eh, együtt tudjanak dolgozni új üzleti lehetőségeket eh, teremtve a kkv k számára azt gondolom sőt meggyőződésem hogy egy jól működő digitális piac egyértelműen hozzá tud járulni a gazdasági fejlődéshez persze ennek iránytott formában kell történni és számos feladatunk van még e tekintetben. egyetértek azzal hogy vannak szakadékok és én magam is föl szeretném hvni egy olyan pontra a véleményt adónak a figyelmét és mindannyiunk figyelmét ami jelentős problémát okozhat. adózási kérdésről van szó a véleménytervezet negyedik pontja is foglalkozik ezzel a kérdéssel. meggyőződésem hogy valóban nem bontakozhat ki a digitális belső piac addig amg nem teszünk itt rendet. erre tökéletesen jó példa például az e könyvek adózási anomáliája a másik oldalról azonban azt kell mondanom hogy ez kormányzati kérdés hiszen költségvetést érint és óvatosan kell a kérdéshez nyúlni e, tagállami szuverenitást is jelent ezért fontos hogy megfelelő e, kompromisszummal éljünk. összességében azt gondolom a e, véleményről hogy ez egy nagyon jó kiindulási pont imco tagként ecompo tagként azt gondolom hogy jól tudunk majd e tekintetben együttműködni. vannak javaslataim a véleménytervezet kiegésztésére és állok elébe remélem gyümölcsöző együttműködésnek. köszönöm elnök úr! Thank you very much. Köszönöm szépen. Az ECR csoport nevében Rindberg asszony. Köszönöm elnök úr! A digitális belső piac különösen a kisvállalkozások számára jelent pozitívumok, mivel ö, ö, saját országból is lehet ö, részt lehet ebben venni, azonban a jelenlegi szabályozást gyakran a digitális szolgáltatások nagy jelentőségének felismerése előtt írták meg, ezért meg kell vizsgálnunk ezeket a szabályokat, és meg kell vizsgálnunk ezeknek a módosítási lehetőségeik annak érdekében, hogy a határokon átnyúló akadályokat ne tovább építsünk, hanem bontsuk le ezeket. Az egyik elem a a finanszírozási akadályok határokon átnyúló leépítése, a, a tőke és a beruházási platformok működésében jelenleg a fogyasztóvédelmi problémákat is felelhetjük. A, vannak itt problémák a közép- és kisvállalkozások lehetőségeivel. Nagyon fontos azonban, hogy fokozatos megközelítéssel járjunk el. Az Egyesült Királyságban úgy gondoljuk, hogy ösztönözni kell ezeket a beruházásokat, de fel kell figyel, hívnunk a figyelmüket a, a kockázatokra, és mi nem gondoljuk, hogy a harmonizáció Euró, Európai Uniós szinten megfelelő lenne az alapvető fogyasztóvédelmi szabályokat kellene egyértelműen megújítani. A crowdfunding szempontjából meg kell vizsgálni a, a most kialakuló kisvállalkozások szempontjából az előnyöket. A technológiákat a virtuális valuták esetében tovább lehet fejleszteni, ezeknek komoly potenciája van határokon átnyúlóan is. Ide tartoznak a derivált termékek biztosítékai is, és az egész piacot forradalmasítani lehetne például a beruházók költségeinek csökkentésével, vagyis az ilyen és ehhez hasonló technológiákat kell erősíteni és azt kell biztosítani, hogy a jelenlegi szabályaink nem, akad, nem állítanak akadályokat az új technológiák kialakítása elé, és az ISDR kell először, meg, először is górcső alá vennünk, hogy a pozitívumokat kihasználhassuk. A saját szabályozói szakembereink olyan környezetek kialakítására törekszenek, amelyek az új termékek tesztelését szolgálják, és a jelenlegi szabályokat vizsgálják az új cégek, az új környezet és az új digitális piac korszaka szempontjából. Vagyis ezeket kellene megvizsgálni. Thank you. My next speaker on the list is Mr. Torvalds from the Köszönöm szépen az Alditól. Torvalds úr a következő, de nem tudom, hogy helyettesíti-e őt valaki, mert nem látom őt. Nincsen senki. Michel Ryman a zöldektől. A zöldek részéről van-e valaki itt? Senki? Mi az EFTD-vel a helyzet? Valaki a nevükben szót kérnem, végül pedig az, az EMF nevében. Senki. Jó, akkor megnyithatjuk a spontán hozzászólások részét, hogyha van egyáltalán érdeklődés. Ez iránt Dorc úr, igen. Asszony, köszönöm szépen. Nagyon sajnálom, hogy nem voltam itt a, az elején, elnézést kérek. Egyetértek egy, e- azzal, amit a többiek elmondtak, nagyon fontos terület ez, különösen a és erre módosított is beszeretnék majd nyújtani, az új adózási rendszerek a digitális piacra vonatkozóan, különösen a T-rendszer, amivel a multinacionális cégek adó elkerülését próbálják megakadályozni, mert pusztán azért teszik át a tevékenységüket, hogy alacsonyabb áfát kelljen fizetniük. Nos, az új rendszer úgy gondolom, hogy nem sikerült olyan formában megvalósítani, hogy ezzel a KKV-ket lehetett volna segíteni. Különösen Nagy-Britániában, hazában úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent lezárnak, bezárnak. Úgyhogy azt kérem az előadótól, hogy bocsásson meg, de elkérdésben. kérdésben további eh, módosítókat tegyen fel annak tükrében, hogy a biztos asszony is azt mondta, hogy a digitális szolgáltatók számára az új rendszerben kapcsolatban mentességet fog bevezetni, de ezt nem tette meg. Úgy gondolom, hogy lehetetlen ez a helyzet. A digitális cégek pontosan emiatt eh, zárnak be. Remélem az előadó majd elfogadja tőlem a módosító szöveget. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy későn, de csatlakozhattam a vitához. Köszönöm. Ha nincs más hozzászólás, akkor kérem az előadót, hogy szeretne még bármit hozzátenni. Igen, csak fél percben, hogy mindenkit tájékoztassunk arról, hogy az összes kommentárt figyelembe vesszük, és hogy szeretnénk figyelembe venni a közös vita során mindent. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, én pedig mindenkit tájékoztatnék arról, hogy az IMCO és az ITRE szakbizottságok közösen fogják az 55-ös cikk értelmében elkészíteni ezt a véleményt, és december 10-én fogunk erről szavazni. Ami az ütemtervünket illeti, módosítások beterjesztésének határideje október 15, módosítások megvitatása november 30, szavazás itt az Econ szakbizottságban december 1-én. Ahogyan elmondtam, a vezető szakbizottságokban december 10-én fognak erről szavazni, és a végső szavazás december, a plenárison pedig a januári plenárison kerül majd. Most pedig az utolsó napirendi pontunk következik, ez az egyéb kérdések. Vannak-e egyéb kérdések? Úgy látom, hogy nincsenek. Úgyhogy akkor semmi sürgős ezek szerint. Mi, mielőtt lezárom az ülést, a következő ülésünk október 30-án kedden lesz, és reggel 9-től 12.30-ig, és délután 3 órától 18.30-ig lesz. Köszönjük szépen, és itt le is zárnám a mai ülésünket. Köszönöm.